Mondja az elnök, az ön kérését továbbadjuk. Most pedig a tegnapi ülési jegyzőkönyvét fogadjuk el, ellenzi ezt, ezt valaki nem, akkor a jegyzőkönyv